és az LKS már is nézik, hogy milyen helyzet ezzel az intézkedés tervezettel, hogy ez alapján eldöntsék, hogy mi a következő lépés. Minden opciót megvizsgálnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Das machen wir denn jetzt? dran, ja? Ja. Igen. ami a Haut jelentést illeti. Először Haut urat hallgatjuk meg, akkor most megváltoztatjuk a sorrendet, de az ön szava parancs számunkra, akkor most Haut úré a szó. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr! Az idei vitát sajnos el kellett halasztani egy kicsit, és nagyon fontos időszakot írunk most, a stratégiai át, az a stratégiai vizsgálat nagyon fontos, hiszen az Európai Unióban és a világon az emberi jogok sokkal fontosabbak, hogyha ezüst vonal az emberi jogok kérdése, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol van az ezüst lőszer. Nos, nagyon fontos az, hogy Európa hangját emberi jogokkal kapcsolatban meghallják az egész világon, illetve nagyon fontos az, hogy a tanácsban ugyanolyan fontosan kez, fontosnak kezeljék ezt a kérdést is, mint más kérdéseket. Nagyon örülünk annak, hogy a közös viták alkalmával ezeket a döntéseket elfogadta a külügyi szolgálat. Nagyon fontos az, hogy az összes EU-s delegációban legyenek emberi jogi felelősök, illetve nagyon fontos az is, hogy partnerek legyenek az emberi jogi ö, szervezetek. Me, igazi mechanizmusokat kell kidolgozni Európán belül is, hiszen hogyha Európai Unión belül nem érvényesülnek az emberi jogok, akkor milyen jogon beszélünk erről az Európai Unión kívül, hogyha hogyha igazán eredményesek akarunk lenni, akkor nagyon fontos, hogy áthátható legyen az Európai Unió emberi jogi politikája, és hogyha megsértik az emberi jogokat, akkor mindenképpen azokat is felelősségre kell vonni, akik, hogyha, ö, ö, hogyha azt, azok teszik ezeket a jogsértéseket, akik egyébként az emberi jogokról beszélünk. A szom, szomszédsági jogi he, ö, politikában nem szabad azokat az országokat támogatni, akik az ENSZ kínzással kapcsolatos jegyzőkönyvét nem írták alá. Saját hazámban is obstruálták ennek a ennek a jegyzőkönyvnek az aláírását. A More for More elvet próbáltuk érvényesíteni az arab tavasszal kapcsolatban, de mielőtt, négy, négy héttel azelőtt, hogy Kadafit elkezdtük bombázni, még mindig üzleti kapcsolatban álltunk vele. Ezt lehet, hogy a lesz for lesz elv inkább. Úgy gondolom, hogy Mindenképpen azt kéne elérni, hogy minden országban meglegyenek az igazi emberi jogi jelzőszámok, indexek, illetve kritériumok. Elnök úr, már régóta kérem azt, hogy az emberi jogokról beszéljünk, ez sokkal fontosabb, mint hogy hallgassunk. Belgiumnak és Ausztriának gratulálnunk el, hiszen ők megszavazták azt, hogy a palesztin területeken a telepesek kérdésével kapcsolatban mindenféleképpen ki kell vizsgálni a helyzetet, illetve a gázai problémával kapcsolatban is. Sokszor nem egyszerű ezeknek a kérdéseknek a felderítése. Emberi jogokkal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban a vallási megkülönböztetés, illetve a titkos fogói járatok áldozatainak kérdésével kapcsolatban mindenkivel minden kérdést föl kell tenni, és remélem, hogy holnap mindannyian az emberi jogokra fogunk majd szavazni. A szociális média, illetve a vállalkozás és az emberi jogok kérdését is meg kell vizsgálni. Technológiával, technológiai fejlesztésekkel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy pontosan milyen célokra használják a, a technológiát, a kormányok használják-e ezt a lakosság ellen, mi a helyzet Mubarakkal, Google a Google nem fogadhatja el azt, hogy, hogy a kínai cenzúra parolázzon vele. Azt gondolom, hogy az igazi emberi jogok azt követelik, hogy az, az Európai Unió ugyanolyan elveket valljon, mint az ENSZ főtitkár. Saját határaikon belül is ugyanazokat az emberi jogokat kell megvalósítani, mint amit partnerénkkel számon kérünk. Konkrét lépésekre van szükség, például az arab országokban és azokban az országokban az arab tavasz jelenségeit láthattuk, és arra kérek mindenkit, hogy ezeket az elveket tartsa be holnap is a szavazás. Köszönöm, Howard kollega. Preda kollégája szó a Fejlesztési Bizottságból. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Deve Bizottság nevében készítettem véleményt erről. Howitt úr, gratulálok ahhoz, hogy a végső szövegben megtaláljuk a javaslatainkat, ajánlásainkat. Nagyon fontos az emberi jogok figyelembevétele a fejlesztési politikában. Ez megfelel a Lisszaboni stratégia logikájának és a, a közös nyilatkozat megközelítése, a demokráciát, emberi jogokat összefűzi, nagyon is üdvözlendő. Egy olyan integrált stratégiáról van szó, ami az emberi jogokat olyan értelemben vizsgálja meg, hogy figyelembe vesz minden aspektust. Nagyon fontos, hogy valóságá váljon ez a stratégia. Megfelelő költségvetési támogatást kell biztosítani az emberi jogi és kormányzási kérdések javítására. Azt gondolom, hogy a feltételek, amelyek a támogatások jóváhagyásra vonatkoznak, ezt aztán még ki kell fejteni. Ami az gazdasági válságot illeti, nehéz persze ilyenkor növelni az európai fejlesztési, demokrácia, emberjogi programok finanszírozását növelni kell. Konkrét eszközökkel kell segíteni. Köszönöm. Grazie per la Commissione per i diritti della donna. Köszönöm szépen. Most pedig Jimenez képviselő következik a Női Jogi Bizottság nevében. Egy perc. Úgy látom, Jiménez képviselő nem tartózkodik a teremben, úgyhogy Esten asszonynak adom meg a szót, tessék főképviselő asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. 1983 óta, amikor az Európai Parlament éves jelentést fogadott el és állásolás az emberi jogokról, ez a tisztelt ház többet tett, mint bármely más Európai Uniós intézmény. Sokkal többet foglalkozott ezzel a kérdéssel. Néha talán nem értünk egyet azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet legjobban elősegíteni globálisan az emberjogok tiszteletben tartását. Azt hiszem, hogy egységesek vagyunk, egy szabad a világot szeretnénk, ahol tiszteletben tartják az emberek méltóságát, származásoktól függetlenül, az EU és az LKS számára kiváltképpen nagyon fontos az, hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak az emberi jogi küzdelemben. Engedjék meg, hogy Richard Howard jelentéséhez fordulja. Gratulálok Howard úr, hiszen sikerült pártokon átnyúló konszenzus létrehozni. Szerintem nagyon fontos alap olvasmány a bizottságbeli és tanácsbeli kollégáim számára az önjelentés. Az első bekezdése a jelentésnek <clears throat> már is a koherenciáról szól, a belső és külső politikák koherenciájáról. Ez egyik legfontosabb témája a decemberi kommunikének is. Nagyon fontos téma a parlament számára ezen a héten, hiszen csütörtökön hallják a tanácsot és a bizottságot, amikor az Európai emberi jogi konvencióhoz való EU-s csatlakozásról van szó. Tisztelt képviselők, hogy a koherencia száraznak hangzik, de valóban az emberi jog minden területet átsző Európában és azon túl. Azt jelenti, hogy garantáljuk azt, hogy az emberek mindenütt ugyanazokat az egyetemes jogokat élvezhetik, függetlenül attól, hogy kik és hol laknak. Azt gondolom, hogy a jelentés kiemeli azt, hogy mennyire fontos az elszámoltathatóság, mennyire fontos a mi munkánk abban, hogy valóban megfelelő elszámoltathatóságot valósítjuk, valósítsunk meg. Két témát emelek ki, ami nagyon fontos a koherencia és az elszámoltathatóság szempontjából a nők szerepe. Tegnap, amikor találkoztam Michelle Bachelet asszonyjal, amikor a nők szerepéről beszéltünk, amikor az ENSZ nőügyi szervezetével közös megállapodást írtunk alá, hogy hogyan lehet a világon segíteni. Jelenleg azt hiszem a nők, pontosan a felekezeti megkülönböztetés, a keresztények küldözése, az ateisták, a hit nélküliek kérdése nagyon fontos, ezzel is foglalkozni kell. Nagyon fontos a vallás szabadsága, meggyőződés szabadsága, ez nagyon fontos egy szabad társadalom szempontjából. Az Európai Unióban azért kell dolgoznunk, hogy minél szélesebb körben fogadják el, hagyják jóvá, ratifikálják a római alapszabályt. Ezen az úton eredményeket érünk el. Eddig három két oldalon megállapodást írtunk alá a nemzetközi hágai bírósága kapcsolatban is, és egy további 15 ilyen megállapodás készül. Beépítettünk nemzetközi büntető bírósági záradékokat. Van lehetőségünk, elnök asszony, arra, hogy az emberi jogokat elősegítsük azzal, hogy arra az útra vezessük az országokat és rezsimeket, amelyek az emberi jogokat emelik ki. Az emberi jog egyfajta megmérettetés eszköze és meghatározza a harmadik országokkal való kapcsolatainkat. Azt hiszem, hogy az emberi jogok még soha nem voltak annyira fontosak, mint most. Ennyi változást nem hoztak. Ha egyszerűen megnézzük azt, hogy mi történik a közel-keleten, Észak-Afrikában, férfiak, nők, fiatalok, idősek, az egész társadalmat képviselő emberek összeszedték bátorságukat és kifejezték emberi jogi követelményeiket. Volt, akik életüket áldozták a szabadságért, a méltóságért, a jobb jövőért, és én fejet hajtok előttük. Az általuk létre, vagy kiváltott változások, ahogy Howitt úr is említette, arra azt teszi szükségesé, hogy megváltoztassuk a külpolitikánkat. Azt hiszem, hogy megfelelünk ennek a kívásnak, hiszen az emberi demokrácia, de emberi jogok és a demokrácia nagyon fontos elemei az új politikánknak. Az ENSZ emberi jogi tanácsában folytatott munkánk is támogatja, segíti ezeket a pozitív fejleményeket. A 19. ülésen, amely március 28-án élt véget, az Európai Unió szíriai állásokalását 41 igen szavazattal fogadták el 47-ből az emberi jogi határozatunkat konszenzussal fogadták el Burmáról, illetve a vallásszabadságról szóló határozatunkat is elfogadták. Az egyének jogai szempontjából is sikeres volt ez az ülés. Nagyon sokszor marginalizálódnak, megbélyegzik az embereket. Nagyon fontos az erőszak és diszkrimináció elleni küzdelem a nemi orientáció alapján. És ez nagyon fontos ez a dél-afrikaiak vezető szerepének és Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára vezető szerepének köszönhető. Elnök asszony, az elfogadhatatlan, hogy 80 államban büntetik azt, hogy azonos neműek házasságot kötnek. Hét országban még halálbüntetés is kirónak az azonos, azonos neműekre. Ez abszolút összeférhetetlen a nemzetközi joggal. Szerintem nagyon fontos az, hogy Barbara Lakpéle <clears throat> és Lima Endre Kéne asszony részt tudtak venni az emberi jogi tanácson. Amikor is találkoztak enszelegációkkal, nemzetközi szervezetekkel, ez egy további példa arra, hogy mennyire fontos az Európai Parlament szerepe. És hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Parlamentet eh, látják kívülről, hogy milyen szerepet játszik az emberi jogok elősegítésében. Tavaly decemberi nyilatkozatom hozzájárulás ahhoz, amely egy állandó párbeszéd része, amely arról szól, hogy hogyan lehet átfogóbb emberi jogi demokráciával kapcsolatos politikát folytatni. Én örömmel nézek annak elébe, hogy a jövőbeli stratégián kidolgozásán együttműködünk. Március 5-án az AFED bizottság előtt beszámoltam arról, hogy ki fogunk tudni nevezni egy rendkívüli emberi jogi képviselőt. Ez a kinevezés része lesz majd a közös állásfoglalásnak és nyilatkozatnak. Nagyon fontos, hogy ez a személy, akit kinevezünk, nagyon is jártas legyen a nemzetközi emberi jogi kérdésekben. A külügyminiszterek gimnihi ülésén egy politikai nyilatkozatot fogalmaztunk meg az elérendő célokról, cselekvési terveket kell kidolgoznunk a gyakorlatba történő eltültetést illetően, új kezdeményezés, kezdeményezéseket kell összegyűjtenünk, a meglévőket kell megvalósítanunk. Örömmel erősítem meg azt, hogy az emberi jogi fókuszpontok hálózata majdnem kés. 116 EU delegáció ö, rendelkezik ilyen hálózattal, politikai és együttműködési ágazataiban, vagy szekcióban. Szeretnék önökkel együttműködni ezeken a területeken is. Az EU emberi jogi politikájának felülvizsgálatát először itt említették. Egy rendkívüli vagy külön megbízott kinevezését is önök emelték ki. Természetesen az emberi joggal és demokráciával kapcsolatos munkánt önökkel együttműködve kell folytatni. Én az emberi jogi albizottság elnök asszonyával szeretnék együttműködni, és szeretném, hogyha a közös nyilatkozat megfogalmazásában aktív szerepet vállalnának. Ahogy kezdtem, gratulálok Howitt úrnak, és gratulálok az Európai Parlamentnek folyamatos emberi jogi, jogokért tett munkájáért. Grazie, vicepresidente. La parola... Köszönöm szépen, elnök asszony. Most a frakciók nevében következnek a hozzászólók. A néppárttal kezdjünk pani przewodnicząca. Ten doroczny raport powinien... Köszönöm szépen. Ez az éves beszámoló a, valóban fontos, és már 2011. decemberében elfogadtuk. Most már 2012-t írunk, de mégis indokolt, hogy ezzel foglalkozunk, ugyanis ezt az indítványt az új európai politika keretében, a demokrácia és az emberi jogokért folytatott politika keretében olyan indítványnak tekintjük, amelyet Ashton asszony terjesztett elő decemberben. Az emberi jogok helyzete 2010-ben volt a tárgya a jelentésnek, és hogyha ebből indulunk ki, akkor az embernek óhatatlanul az a benyomása, ami, a, amit az arab tavasz dominál, tehát a demokrácia és az emberi jogokért vívott harc. Ez, amely szinergiát kell, hogy kifejtsen együttesen az arab tavasszal és a Lisszaboni szerződés megvalósulásával az Európai Unióban. itt, kollega jelentése tartalmilag nagyon jó a frakció nevében köszönjük a kiváló együttműködést is, és különösen kritikusan nyilatkoznék Belarusszal kapcsolatos emberi jogi megsértésekről, akiket elítéltek, szintén joguk van az igazságos perhez és a megfelelő jogi eljáráshoz, és azt gondolom, hogy egy nagyon eh, jó lépés volt, hogy Dimitri Zabarenka és egy másik eh, társa eh, most már szabad. Ami pedig az emberi jogok betartását illeti a partner országokban, mindenekelőtt Ukrajnát kell ebben a sorban megemlíteni. Az európai demokráciáért létrehozott alap nagyon jó példa. A demokrácia elősegítésére eszközök állnak rendelkezésre a változások előtt, közben és után. Szó esett a vallási kisebbségek üldözéséről is. Az ilyen jellegű gyilkosságokat nem lehet elfogadni, ezek teljességgel elfogadhatatlanok. Együtt kell működni az emberjogi megbízott takkal európai szinten Lengyelország, Franciaország említendő ebben a sorban, és ez tényleg megköveteli az emberi jogok tiszteletben tartását. Hivatkozni kell arra a közös felelősségre, amely az üzleti világban is jelen van, különösen az emberi jogok betartásával kapcsolatosan. Ez hatással kell, hogy legyen a kereskedelmi kapcsolatokra is. Köszönöm szépen. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen a szocialisták nevében. Koppa képviselő következik két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Hávit úrnak. Jelentése teljes munka, nagyon jó minőségű, és megköszönöm a főképviselő asszony nyilatkozatát is az emberi jogokkal kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy ezeket az üzeneteket mi is meghallgassuk, illetve hogy tanuljunk a hibáinkból. Az Európai Unió sajnos sokszor és sokáig a stabilitás nevében diktatórikus rezsimeket támogatott az afrikai kontinens északi részén, elfeledve azt, hogy az emberi jogi kérdéseket kéne előtérbe helyezni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió megfelelően szavahihető legyen. A két kulacsosságot mindenképpen el kell kerülni az emberi jogokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy minden esetben meg kell említeni az emberi jogok kérdését, bármilyen szakpolitikai területről legyen szó, akár kereskedelmi egyezményekről, akár másról. Tehát, hogyha a harmadik országokkal bármilyen kapcsolatban lépjünk, akkor föl kell vetni mindig az emberi jogok kérdését. Nem szabad a more for more elvet a less for less elve felcserélni. Az ENSZ-ben, illetve más nemzetközi fórumokon is azt szeretnénk elérni, hogy egyre magasabb rangot kapjanak az emberi jogok. Nos, a koordinációt fejlesztenünk még fejlesztenünk kell még az emberi jogok védésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék említeni. Szeretnénk védeni a vallásszabadságot. Ezt alapvetőnek tartom. Nem csak a keresztényekre gondolok, hanem az összes vallásra. Még egy dolog, a nők szaporodási jogáról szeretnék beszélni. A nőknek alapvető joga az, hogy a reproduktív döntéseiket ők hozzák meg. Ezek olyan, ez egy olyan jog, amely, amelyből nem lehet engedni, és a nők, nők életének szempontjából ez alapvető fontosságú. Köszönöm. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen az Alde nevében. Donskis képviselő következik két perc. Thank you, Madam President. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Howard kollégámnak, kiváló jelentés készített. Azt gondolom, hogy a politikai és morális érzékenység harmonizációja valódi kihívás az Európai Parlamentben. A jelentés felveti azt a kérdést, hogy az emberi jogok az Európai Unió szempontjából központi fontosságok. Sikerült egyfajta áramvonalasítást végrehajtani. A második kérdés az, hogy az emberi jogok valóban közös nevező-e politikai, morális szempontból ebben a tisztetházban minden párt és minden frakció esetében és az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy amikor nyilvánvaló, égbe kiáltó emberi, eh, jogi problémák, például kínzás, emberölés, üldözés, például a más szexuális orientáltságú emberek, az LGBT emberek esetében, akkor természetesen fellépünk. Azt hiszem, a jövő kihívása abban rejlik, hogy meg tudjuk-e határozni a kevésbé látható, vannak nagyon árnyalt, finom módjai annak, hogy lábbal tiporjuk az emberi jogokat, például politikai perek, vagy politikai ideológiák által vezérelt bírósági tárgyalások, ítéletek, pszichiátriák, állam által generált rágalmazás, becsmérlés, becsületsértés, azt gondolom, hogy a jelentéstevő a rendelkezésére álló lehetőségekhez képest kitért minden területre. Tiszta szívból gratulálok Howitt úr, ehhez köszönöm. Grazie per il gruppo dei Verdi. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Tavares úr következik másfél perc. Obrigado. Uh, eh, Sr. Ashton, devo confessar que é com nagyon szépen köszönöm. Ashton asszony, meg kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben el vagyok bűvölve, amit hallottam azzal kapcsolatban, amit Argentináról szólt, és azt gondolom, hogy ez is összefügg az emberi jogokkal. És azt hiszem, hogy Gina Bissau-val is foglalkoztunk az elmúlt héten. Az Európai Unió látható, hogy elősegíti a drogok, kábítószerek és fegyverek eljutását ebbe a térségbe. Ez összefügg az emberi jogokkal. Megdöbbentett az is, hogy említette ezt az országot, amely hosszú időn keresztül és most is a teljes összeomlás szélén áll és ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Unió fegyvereket exportált Szíriának, és Cipruson keresztül, egy másik uniós országon keresztül. Azt hiszem, hogy ez megsérti a nemzetközi szerződéseket, és hozzájárul az emberi jogok aláásásához is. Tehát valóban meglepetten hallom, hogy ilyen sok időt töltött Eston asszony a REPS vállalattal, amikor szólt, az alapvető jogokra kellene összpontosítani, ezeket kell megvédeni, és Howitt úr ezt kiválóan összefoglalta jelentésében. Ez egy kiváló anyag, és egy nagyon jó anyag lehet számunkra, kiváló eszköz lehet számunkra a jövőben. Azt hiszem, hiszek ebben a jelentésben, ez a megfelelő hozzáállás, a megfelelő megközelítés, és ezt kell megvalósítani, de az, amit Ashton asszony mondott, az igazándiból nem volt kedvemre. Köszönöm szépen, az ECR frakció nevében Simánszki úr következik. Pani Visoka Przedstawiciel, igen, tisztelt fő asszony, hölgyeim és uraim! Ez az emberi jogi jelentés néhány területen komoly előrelépést jelent az előző dokumentumokhoz képest, különös tekintettel a vallásszabadságra. Ez egy elidegeníthetetlen emberi jog. Ez benne van az emberi jogi nyilatkozatban és az ENSZ emberi jogi nyilatkozatában. Ez az emberi jogok egyik legalapvetőbb eleme. Egy évvel az arab tavasz után tényleg beszélnünk kell arról, hogy milyen fenyegetésnek van kitéve a kereszténység a közel-keleten támogatni kell partnereinket. Tragikus lenne, ha kiderülne, hogy a keresztények lesznek az első áldozatai egy ilyen jogos demokratizálási folyamatnak. Franciaország, Nagy-Britannia, részéről számos hangot hallunk az emberi jogi konvenció ratifikálásával kapcsolatosan, és ez egészen különböző hatásköröket eredményez Luxemburgban, Strasbourgban az emberi jogokkal foglalkozó bíróságok között. Ezt pontosan meg kell nézni. A jelentés nem tartalmazhatja a reproduktív szabadság E, megnevezést, ugyanis ez csak egy ürügy, hogy az illegális e, terhesség megszakításokat finanszírozzák. Ez gyakorlatilag az Európai Bizottság részéről is bizalmatlanságot tételez fel, és ez nem lehet hatásköre a testületnek. Köszönöm. Grazie per il... Köszönöm szépen. Az FT frakció nevében Belder úr következik két perc. Köszönöm szépen, elnök Az elmúlt napokban a holland sajtóban, a rádióban és tévében sokkoló jelentéseket hallottunk arról, hogy Egyiptomban keresztény lányokat és nőket rabolnak el, illetve kényszertik őket arra, hogy az iszlám hitre térjenek át, egy 27 éves férjezett egyiptomi nő kezére például, és csuklójára például belevéstek egy keresztjelet, őt neki sikerült elmenekülnie az elkövetők előtt. 2011. decemberében is hasonló problémák merültek fel, akkor is elmondtam, hogy milyen nehéz ezeket a, ezeket a kínzásokat bebizonyítani. Itt kínzásokról van szó, erőszakos iszlámra térítésről. Nos, említette főképviselő asszony akkor, hogy mm, együttműködik velük, és megpróbál nekünk segíteni. Nos, ebben a kérdésben mindenképpen bizonyítékokra van szükség, és azt hallottuk a holland sajtóban, hogy 1500 egyiptomi családot érint ez a kérdés, gyermekeiket elrabolták. Nagyon sok fiatal van közöttük. Most is szemem előtt lebeg egy kép, egy egyiptomi család nézte, a, a, nézte azt a videót, amely arról szólt, hogy a 15 éves elrabolt lányuk csak akkor térhet haza, hogyha áttér az iszlám hídre. Elfogadhatatlan, hogy egyiptomi lányokat és nőket rabolnak el. Föl kell kérni a hatóságokat Egyiptomban, hogy azonnal állítsák le ezt a folyamatot, és állítsák helyre a jogbiztonságot. Kérdezem azt, Eston asszony, mit tehetünk gyakorlatban, hogyan fog minket informálni. Köszönöm szépen! Most másfél percre, Versiát asszony. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is természetesen köszönetet mondok jelent is tevőknek, Richard Howardnak, mert azt gondolom, hogy sosem volt lehetőségem egy ilyen légkörben dolgozni, mint vele. És nem találtam még olyan jelentéstevőt, aki ennyire kész lett volna, és összeegyeztette az összeegyeztethetetlent. Nagyon fontos a jelentés, mert azt jelzi, hogy valóban az Európai Parlament sokkal nagyobb igényeket kell támaszolni az emberi jogok kérdésében. Nagyon fontos az, hogy összhangba hozzuk a belső politikát, külső politikát az Európai Unió területén, ezen a területen, és tudjuk, hogy hát van még mit tenni, sok minden. Most nem az egész világot kell kioktatni, hanem a saját házunk tájában kell rendet tenni. A képmutatás azt hiszem, hogy nagyon gyakori nálunk. Nagyon fontos az, hogy hatékony záradékokat kell bevezetni, amelyek az emberi jogokkal és demokráciával foglalkoznak. Ezek a záradékok nem csak a lelkismeretünk megnyugtatására szolgálnak. Ha ezeket feláldozók, beáldozók, akkor mi érdekük, mi értemük ezeknek, hogyha a gazdasági előnyök és érdekek felülják ezeket? Nem értek egyet azzal, a jelentéstevő, ugye Eston asszony önnek inkább tehát pozitív meg másokat én nem értek egyet ezzel az optimizmussal. Szeretném megosztani önöket azokat az agályokat, amelyek például a demokráciát illeti. Az a baj, hogy nagyon sokszor politikai manipuláció áldozatává válhatnak a demokratikus eszközök, amelyeket létrehozzunk. Köszönöm szépen a függetlenek nevében, Klajsz képviselő Köszönöm szépen. Ez, ez egy nehéz feladat. Most azt gondolom, hogy amikor a baloldali érzelmű kollégákra reagálni kell, ami Dél-Afrikát életé, Én a fehérek, fehér gazdák meggyilkolásáról szeretnék szólni de ez a rendszeres gyilkosság, ez a rendszeres támadás, amely a fehér gazdálkodókat éri az elmúlt 15 évben 15 ezer gazdát borzasztó módon öltek le, gyermekeket sem kíméltek. Nyilv, hát most egy icipici kisebbség ez a fehér lakosság Dél-Afrikában, mert nagyon is törékeny, sérülékeny csoport, ezek a tanyák nagyon sokszor nagyon távoli falvakban találhatók. Itt valóban egyfajta népgyilkosságról, népírtásról, genocídiumról van szó. Nem arról van szó, hogy általános bűnözés rész, ez egy konkrét támadás, amelyet ezekre az fehér gazdákra irányítanak, arról kívánok gondoskodni, hogy egy kicsit reformálják meg, meg hamarabb a, vagy vezessék be hamarabb a földreformot. Azok a gazdák, azok ugye a búrok el fogják adni az országot. Aztán hasonló helyzet alakul ki, mint Zimbabvében. Ashton asszonyt én arra kérem, hogy ítélje el a dél-afrikai helyzetet, és ö, állítsák le a dél-afrikai segélyeket, amik nem tesznek valamit a hatóságok ezzel. Köszönöm szépen, most az egyéb szónokok következnek. Franka úr az első. Señora Presidenta, señor Altar. Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt képviselők. A helyi jelentés emberi jogokról szól, politikai, szociális, illetve gazdasági jogokról is szól. Megköszönöm főképviselő asszony nyilatkozatát, amelyen megelőzte Hájt urat, és megköszönöm azt, hogy a Repsol társaságot így mély, ilyen módon megvédte. Ennél jobban nem is szólhatott volna mindenképpen. Elképesztő a helyzet. A, az nagyon örülök annak, hogy a külügyminiszterek tanácsán is napirendre kerül ez a kérdés, illetve örülök annak is, hogy hogy az, az eltervezett közös argentin ülést elhalasztották. Nos, általánosságban alapvetően érthető hájtúr jelentése, van néhány kivétel, ott van, a, ott van például az, hogy Gázába felkutató, vagy meg, meg, Gázába megfigyelőket kell küldeni, hát ezzel nem tudunk el, illetve hát a kolumbiai kérdéssel sem tudok igazán egyetérteni. Jelenleg amikor a Peru-Kolumbia egyezmény aláírása előtt vagyunk, nem tudjuk ezt elfogadni. Nos, Eston, Eston asszony, az emberi jogi politika rendkívül fontos része a mi politikáinknak, és ezzel kapcsolatban nagyon örülök annak, amit említett ön is, Eston asszony, hogy rövidesen ki fognak nevezni egy Európai Uniós emberi jogi főképviselőt örülnék annak, hogyha objektív kritériumok alapján neveznék ki és választanák ki ezt a szemét, hogy megfelelően hozzáértő legyen, és el tudja látni ezt a rendkívül nehéz feladatot. Köszönöm. La parola Köszönöm. Köszönöm. Senicin képviselő következik. Dziękuję pani przewodnicząca. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék kollégámnak, Richardnak szívből gratulálni a kiváló jelentéshez. Jelentésében minden fontos pontra hivatkozik, én most a nők jogaival szeretnék foglalkozni ugyanis világszerte szenvednek a nők a diszkriminációtól, az erőszaktól, a nem egyenlő bánásmódtól. És ezt látni az Európai Unió emberjogi prioritásai között is, eh, ahol továbbra is elfogadják, hogy a nőket másodrangú polgárként kezelik. Kérem, hogy az emberjogi és demokratikus eszközöket hasznosítsák, mindenféle nők ellen elkövetett erőszak ellen ítéljék azt el, bármilyen erőszakról, pszichológiai, pszichikai, lelki testi erőszakról van-e szó. A nők joga az prioritást kell, hogy élvezzen minden csatlakozni vágyó országgal. A török hatóságokat és folyamatosan emlékeztetni kell arra, hogy nem elfogadható a nők ellen elkövetett erőszak. Vonatkozik ez a becsületgyilkosságokra. Ez egy nagyon komoly kárt okoz az esetleges török csatlakozás számára. Ezen kívül a lányok meggyilkolása, a szelektív terhesség megszakítás és a különböző kritériumok, azokban a programokban, amelyek a reproduktív egészséggel kapcsolatosak. Ezt mind-mind összefüggésben kell látni a nők jogaival. Szeretném felhívni a, a bizottság figyelmét, hogy lépjen fel nemzetközi szinten a nők ellen elkövetett minden erőszak ellen, ugyanis ez az emberi jogok figyelmen kívülhagyását jelenti. Köszönöm szépen. La parola Köszönöm szépen, Latford asszony következik másfél perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én örülök annak, hogy a mm, raportőr támogatja a beszámoltathatóságot a kínzással, nők ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatosan, és azt gondolom, hogy minden uniós tagállamot arra kell ösztönözni, hogy aláírja az ezzel kapcsolatos szerződéseket. Az Európai Unió vezető szerepet játszik a halálbüntetés megszüntetésében. A kérdés, amit én fel szeretnék tenni, az az, hogy az Európai Unió különböző alapjai, amelyek a kábítószer csempészet ellen vannak hivatva fellépni, azok nem tudom, hogy teljesítik-e a céljukat célokat. És azt gondolom, hogy a kínzás elleni fellépés, és ez összefüggésbe hozható az export tilalmakkal, illetve a kábítószerrel kapcsolatban. Ezzel nagyon sok esetben történt visszaélés mindennek előtt az Egyesült Államokban. Hangsúlyozni szeretném Richard Hout jelentésével kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság politikájának része, és erről én megbizonyosodtam, az Európai Unió számára, hogy az ember jogi szerződésen túl lépjen, és hát itt a részletekkel kapcsolatban nem volt minden teljesen pontos, és én Londonban elmondtam, hogy nincs megfelelő politikai kötelezettségvállalás ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Stevenson úr következik egy perc. Köszönöm szépen. Ashton Baron nem lesz meglepve, de nem hagyhatom ki a lehetőséget. Tudja, hogy 600-an Bagdadban nem tudtak megfelelően mozogni, mozgás szabadságokban korlátozottak voltak, és ott kellett több hónapig maradniuk, és ez a tábor egyszerűen alkalmatlan arra, hogy ilyen számú embert ellásson. Mindenféle rossz, elkopott konténerekben élnek ezek az emberek, nincs megfelelő orvosi ellátás, a mm, fogyatékkal élők számára semmi nem biztosított az idősek, idősek számára szintén nem. És most, hogy még rosszabb legyen a helyzet, az iraki helyzet az iráni részről, az iráni titkos szolgálat részéről is megengedett bizonyos látogatásokat. Kérem Báronő, hogy tegye meg mindent annak érdekében, hogy Irakban az ide vonatkozó szabályokat betartsák. La parola... Köszönöm szépen. Van Heike képviselő következik egy perc. Köszönöm szépen. Elnök asszony, ez a jelentés egy gyűjtemény, néha jó, de nagyon naív elképzelésekből áll. Abból indulnak ki, hogy még több pénzt kell azért költeni, hogy az Európai Uniós tisztviselők javítsanak az emberi jogok helyzetén a világon. De hát ez a politikai korrektség még súlyosabb szerintem. Hát ugye, ha megnézzük a vallási kisebbségek, felekezetek, a nők helyzetét az iszlám világban, ugye felhívják a figyelmet az ellentmondásra az arab tavasz és ezen helyzet között, de félve elkerülik egyáltalán azt, hogy az iszlámot mint problémát vessék fel. És hát szerintem itt van a kutya elásva. Az EU-tól azt kérik, hogy vezessen be intézkedéseket. Jó, hát kevesebb illegális bevándorló, Hát eh, követelhetnénk azt is, hogy az illegális bevándorlók menjenek vissza a saját országukba, de gondolom akkor nem vagyok eléggé politikailag eléggé korrekt ennek a parlamentnek. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Bronz úr következik. Egy perc. Köszönöm szépen. Azt szeretné a jelentéstevő, hogy az EU legyen szavahihető, ne legyen két kulacsos, ne legyen különböző mértékünk a belső és a külpolitikában. Ez nagyon szép. Ez azt jelenti, hogy nem szabad inni és vizet prédikálni. Nagyon fontos az, nagyon fontos az, hogy a politikai partnerekkel hogy viseltetünk. Mi a helyzet Belgiummal és Németországgal például. Nos, azt hiszem, hogy Pamuk esetét Törökországban például ezt bizonyítja, akinek, aki az eretnekségi törvény került bajba. Aztán Get Wilders esete, és azt mutatja, hogy Wilder Szulat csupán egy web oldalért be lehet börtönözni. Nos, az emberi jogokról szeretnék beszélni az Európai Unióban, a vilá- arról, hogy ezt a, világon, a világ más országába is be kéne tartani, de előtte a saját házunk táján tegyünk rendet, el, úgy gondolom. Köszönöm, Brock úr. Frau Alelnök asszony, kedves kollégák, először is Hoyt kollégának szeretnék gratulálni a kiváló munkájához. Számos problémával foglalkozunk az emberi jogokkal kapcsolatban, sok mindenben egyetértünk, és nem minden esetben sikerül vinni akaratunkat, és nagyon remélem, hogy a külügyi szolgálatnál ki fogják nevezni az emberi jogi biztost, és lesz egy olyan részleg, amely a vallásszabadsággal foglalkozik, ugyanis látjuk, hogy a megelőző emberjogi politika az egyik legnagyobb, legfontosabb téma. Ha megnézzük, hogy mi történik Egyiptomban a keresztény kisebbségekkel, egymillió keresztény ül a bőröngyén jószerével, és ha megnézzük, hogy mi történt Egyiptomban az alkotmányos folyamattal, meg a 15 millió kopt egy teljesen új helyzetbe került évszázadok után, amikor együtt tudtak, ameddig együtt tudtak élni az iszlámmal, egy nagyon drámai drámai fejlődés előtt állunk, és mindenképpen cselekednünk kell, ugyanis ez egy nagyon komoly migrációs áramlatot is elindíthat, és erre a szempontra is tekintettel kell lennünk, és hát a keresztények üldözése egy nagyon komoly kérdés, és azt gondolom, hogy a kereskedelmi szerződéseket is ebből a szempontból kell vizsgálni, és nagyon örülök, hogy a társulási szerződést Ukrajnával még nem írták alá addig, amíg az ellenzék vezetője aki nagyon beteg és fájdalmakkal küzd, és csak akkor vehet be fájdalomcsillapítót, hogyha kész gyakorlatilag kínzásként használják ezt a módszert, és azt kell, hogy mondjam ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag kell, hogy legyen egy határa ennek, és így nem szabad az elveinket elfelejteni soha ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gomes képviselő, másfél perc. Meghallgattuk az EU külügyminiszterének nyilatkozatát arról, hogy lesz egy új emberi jogi képvis, főképviselő, meghallgatta Mestonasszonyt. Arra kérem Mestonasszonyt és a tagállamokat, hogy a parlament kérését vegyék figyelembe ezen jelentéssel kapcsolatban, amelyet Hájt úr jegyez, akinek gratulálok. A jobboldali kollégákat pedig arra kérem, hogy a módosításokat gondolják újra az LGBT, tehát a szexuális, más szexuális orientációi rendelkezők jogaival kapcsolatban, aztán a különböző titkos börtönökkel kapcsolatban és a gázai háborús bűnökkel kapcsolatban gondolják újra az elképzeléseik. Úgy gondolom, hogy a külügyi fellépésünk legfőbb kérdését jelent, vagy legfőbb legfontosabb pontját jelentik az emberi jogok. Az opresszív rezsimeket sokáig támogattuk a, a stabilitás, illetve a gazdasági érdekek érdekében. Az európai fejlő, fejlesztési segélyeknek ők voltak a legfo, legfőbb ők voltak a legfőbb kezdeményezetjei. Úgy gondolom, hogy a civil társadalmat okosan kéne támogatni, nem így, és mindenképpen segíteni kéne a demokratizálódási folyamatot a biztonságban, a kereskedelemben és minden más harmadik országgal kialakított kapcsolatban. Vegyük figyelembe az emberi jogok kérdését. Az EU delegációk, a delegáció vezeték, vezetők részesüljenek emberi jogi képzésben. Nagyon fontos az, hogy a civil társadalom, a parlament is átvizsgálja ezeket, vagy átvilágítsa ezzel a kérdéseket. Nagyon jó lenne, hogyha a civil társadalom is megismerné a mi politikánkat akit és örülnék annak, hogyha Eston asszony ellátogatna azokba az országokba, ahol az emberi jogi aktivistáknak nehézségei van, jó lenne, hogyha az ő aggájaikrat is meghallgatnák, illetve erre is odafigyelnénk. Köszönöm. parola. Köszönöm. Koval képviselő, egy perc. Dziękuję bardzo Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első megjegyzés talán a legfontosabb. Gyakran beszélünk az államokról, amelyek átmeneti időszakban vannak, beszélünk a gazdasági helyzetről. Múlt héten Timoshenko asszonyról a börtönben nagyon sok jó dolgot hallottam. Szükségünk van az emberi jogokra, az igazságszolgáltatásban, meg kell reformálni az igazságszolgáltatást. Minden országban aktuális ez. Mielőtt megállapítanánk azt, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Nagyon szép az, amikor az európai demokrácia alapról beszélünk, de mielőtt ez az alap egyetlen létrejön, attól tartok, hogy már is elvész a bürokrácia útvesztőink. Egy kicsit gyorsabban kellene fellépni, kevesebb bürokráciával, és én kérem szépen minden képviselőt megkérek arra, hogy ne féljen attól, hogy a szabadsággal a keresztények üldöztetésnek vannak kitéve. Nem kell, tehát ezt ki kell tudni mondani, hogy van ilyen üldöztetés. Grazie. La parola all'onorevole Provera per un... Köszönöm szépen, Provera képviselő Lady. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Eston asszony. A vallásszabadság mindig veszélybe kerül, egyre inkább, egyre többször üldözik a keresztényeket a közel-keleten, szubszaharai területeken. Legutóbb Nigériában voltak ilyen esetek, Kínában, Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában, Pakisztánban, illetve Észak-Koreában. Ezekben az országokban nagyon sok a kitoloncolás, sokszor megtámadják a különböző kultikus helyeket, és nagyon sokszor erőszakosan kényszerítenek rá embereket arra, hogy áttérjenek egy más vallásra. 200 ezer olyan ö, keresztény van, ö, a, amely, a, aki ö, saját hazájában kisebbségben van, és komoly veszélyek leselkednek rájuk. Beszélünk az emberi jogokról, de azt hiszem nem vagyunk még elég hatékonyak, hiszen ezeket a jogokat nem védjük eléggé jó eredménnyel. Most is és máskor is elmondtam azt, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Parlament éves jelentést adjon ki, hogy a vallásszabadság helyzetét fölmérjük a világban, illetve ahol nagyon komoly jogsértéseket tapasztalunk, azokat mondjuk és nevezzük meg. Köszönöm. Wallace a képviselő következik másfél perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, igen, tisztelt hölgyem és uraim. Először is szeretnék a raportőr úrnak, Havid kollégának köszönetet mondani a jelentésért. Ez egy nagyon jó kiinduló pont ennél a nehéz témánál az Európai Unió hozzáállását messze menően figyelembe veszi. Ugye itt van a gazdasági válság, a munkanélküliség, ez gyakran oda vezet, hogy az olyan fontos kérdések, mint az emberi jogok nem kerülnek a szem elől tévesztjük őket gyakorlatilag ezt, ennek az egésznek alapfeltételnek kell lennie, amikor harmadik országokkal együttműködésről folytatunk tárgyalásokat az Európai Unióban. A, ez egy alapvető kritérium, amelyet nem lehet megkerülni, és az emberi jogok figyelmen kívül hagyása, vagy egyes személyek ellen elkövetett erőszak ide tartozik az Európai Uniónak. Ezt a problémát figyelembe kell venni. Ez egy rendkívül aktuális kérdés, olyan is jelenleg Számos kereskedelmi tárgyalást folytatunk olyan partnerországokkal, amelyek az emberi jogokat nem mindig tartják be. Az Európai Uniónak egy olyan szerepet kell vállalnia, hogy vigyázzen arra, hogy tartsák be az emberi jogokat szerte a világban. Védenünk kell azokat az érdekeket és értékeket, amelyeket vállalunk az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Grazie. Faccio un passo. Köszönöm szépen. Visszalépünk. Provéra úr, elfogad egy kék kártyát? De Kaiser asszony kérdést szeretne önnek föltenni, tessék akkor. Nem vagyok nem gonosz a kék kártyám, úr, amikor a vallásszabadságra beszél. Én abszolút agnosztikus vagyok. Szerintem a meggyőződés szabadsága is jó. Tehát amit ön kér, hogy legyen egy jelentés a vallásszabadságról, a vallásjogokról, a meggyőződés jogáról is beszéljünk, kérem szépen. Gyakorlatilag nem tudom, hogy miért vágjuk ketté ezt a plenáris üléstemet. Én szívesen mondanám, persze, jó, egy ilyen jelentést készítsünk, de kérem szépen, mi laikusok is hogy mondjuk el, hogy mi az életfilozófiánk, a szellemiségünk, ami nyilván nem az önéhez hasonló. Én azt gondolom, egyetétek önnel, de egy kicsit úgy érzem, hogy az én emberi jogaimat és lábbal tiporják, és ami az iszlámot illeti. Ez egyik kollégája ezt az iszlámot, és ez engem felháborít. Tehát kérem szépen a jelentés szóljon a meggyőződés szabadságáról is. Prego. Sí, adesso sí. Tessék, igen. Ma il, il rapporto parte da... Nos, a jelentés és most arról szeretnék beszélni, hogy mit lehet megtenni. Nos, ennek a jelentésnek nagyon részletesnek kell lennie, és szólhatna bármilyen vallásszabadságot megsértő problémáról, akár bár, függetlenül attól, hogy milyen vallásról van szó. Tehát bárkire vonatkozhat a világon. Nem diszkriminatív jelentés lesz ez, és egyetlen vallás sem diszkriminál. Európában egyre tudjuk azt, hogy a, a világban élő keresztényeket egyre többször támadják meg, intenzitásuk egyre nő, és egyre több ilyen esetről van tudomásunk. Miután a parlament alapvetőnek véli az emberi jogok, az összes emberi jog védelmét, a vallás szabadságét is, és talán ez a legfontosabb is, hiszen itt etikai megfontolások is vannak, nem csupán humanitárius megfontolások. Tehát mindenképpen meg kell védenünk ezt a jogot, így tudunk a parlament elveinek megfelelni, így lehetünk koherensek, így felelünk meg az, az emberi jogok elképzelésének alapvető, alapvetéseinek, és ez jelenti a civilizáció meglétét. Köszönöm. Köszönöm. De Kaiser asszony következik másfél perc. Majd iszom egy csésze kávé Provera ural, és folytatjuk ezt a késővételt. Nos, komolyra fordítva a szót. Egy szót szeretnék Richard Howard jelentéséről szólni. Szerintem kiváló jelentés, szinte minden módosító figyelembe vette. Mégis két pontot emelnék ki. Az egyik az, ami a homoszexuális és leszbikus személyek védelmét illeti, és sajnálatos az, hogy nem tért ki eléggé rá. Ashton asszony, az EKS, mindenki azon dolgozott, hogy a partnerségünk során figyelembe vesszük az LGBT személyek jogait. Hatalmas munkával még el, vár még előttünk. Ashton asszony, hát kérem szépen tegyen valamit a kapcsolat. A második pont, amire kitérnék, ez a híres új szomszédsági politika többet a többért log, szlog, szlogennel. Mi bízunk az önök szolgáltaiban, a bizottságban, a tanácsban, de mégis félünk attól, hogy ez az új szomszédsági politika továbbra is vak marad, nem látja a valóságot az országokban, hiszen hogyha vannak érdekek, amelyek ezekhez kapcsolnak minket, szerintem a régihez képest nem biztos, hogy jobb lesz az új. Richard nagyon helyesen mondta, hogy egy módszert szeretnénk, kritériumokat szeretnénk a javítás területén mérhető eredményeket elérni az emberi jogok területén. Valóban többet többét kérünk, amely mérhető, kézzelfogható, és ez nagyon-nagyon fontos. Valóban nagyon fontos, hogy lássuk, hogy meg akarunk, tehát változni akarunk. Ezt fogjuk majd a jelentés szavazását követően megerősíteni. Köszönöm szépen, Pószert úr következik másfél perc. Elnök asszony, Ashton Baronőnek igaza van, ugyanis az 1979 óta, az első közvetlen változások óta rendszeresen foglalkozunk az emberi jogokkal és ön felelős azért, hogy a tanács és a bizottság is ebben együttműködjön. Néhány konkrét kérdést szeretnék -e megemlíteni. A keresztények üldözése természetesen igaza van, de Kaiser kolléganő, hogy a lelkiismereti szabadság és a, ebbe beletartozik, beletartoznak az agnosztikusok is természetesen, de a keresztényeket világszerte üldözik, és Európa elsősorban egy keresztény kontinens, és éppen éppen ezért mindenképpen védelmeznie kell a keresztényeket szerte a világon, ez a mi kötelességünk, ettől még senki más nem fogunk elhanyagolni, de nem fogadom el, hogy azt mondja, hogy a homoszexuálisokért kell tenni valamit, persze támogatom, de a keresztényeket meg nem szabad megemlíteni. Hát a keresztények a mi legfontosabb célcsoportunk az emberjogi politikában. Másodszorban ugyanolyan mércét kell alkalmaznunk, nem csak a kis állam kisállamokat kell megszídni, és a nagyokat, Kínát, Oroszországot meg kivételként kezelni. Ugyanolyan szigorú mércét kell alkalmazni velük szemben, és mint a kisebb országokkal szemben, még akkor is, hogyha a gazdasági érdekeinket ez esetleg károsan érde, érinti. És a döntő az, hogy az emberi jogokkal ne jöjjenek vissza ideológiailag. Én minden emberre, ember jogát támogatom, de az emberi jogokkal való visszaélés, hogy bizonyos társadalom olyan politikai elképzeléseket megvalósítsunk, az éppen, hogy veszélyezteti az emberi jogokat, és nem méltó a parlament emberi jogi munkájához. Köszönöm szépen. Um, Mr. Posselt, do you accept... Posselt úr, elfogad egy kék kártyát? From uh, Mr. Weigl. Weigl úrtól. Spoštovani, prepričan sem, da bo igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, én meg vagyok győződve arról, hogy Posszát képviselő úr kreatívan fog tudni válaszolni a kérdésemre. Nem gondolja-e azt, hogy Európában ö, akkor ö, tudunk ö, hitelesek lenni, ha sikra szállunk a keresztényekért mindenütt a világon, és ugyanolyan figyelemmel kísérjük az emberi méltóságot és az emberi jogokat más vallásokkal kapcsolatban is, amelyek jelen vannak Európában és a nyugati hemiszférában. Sok olyan eset van, amikor más vallások képviselői az érintettek. És éppen, hogy az ő vallási érzületekkel élnek vissza nagyon sok esetben. Elnök asszony, most a, az emberi jogokról beszélünk a világban, az EU-n kívül, és ott különleges problémát jelent a keresztényüldözés. Persze, a muzulmánok és más csoportokért is sikra kell szállnunk a világban, és a Szerbiában, ami mm, a muzulmánokat éri, az mindenképpen elfogadhatatlan, hatalmas problémának tartom, és még sok ilyen probléma van, és természetesen az ember méltósága, az kikezdhetetlen. Ez mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy mi a véleménye, vagy milyen vallású. Grazie. Köszönöm szépen. Costello képviselő következik egy perc. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, ezt, üdvözlöm a jelentést, és gratulálok Richard Hyde-nak. Két dolgot szeretnék kiemelni a jelentéssel kapcsolatban. Először is nagyon fontosnak tartom azt, ahogy Eston, is asszony is elmondta, hogy amikor megsértik a nemzetközi jogszabályokat a különböző országok, akkor az EU-nak igenis föl kell emelni a szavát Gázával és az elfoglalt területekkel kapcsolatban, és így van ez. Koherensnek kell lennünk a különböző szakpolitikáknak, állásfoglalásainknak, illetve két oldalú megállapodásainknak egymással koherensnek kell lenni. A második dolog az LGBT kérdések, LGBT jogok, tehát a más szexuális orientáció személyekkel kapcsolatban mindenképpen jog, el kell érni, hogy a jogaikat tiszteletben tartsák, illetve a más nemi azonossággal rendelkező személyek jogairól is szeretnék beszélni, a nemi azonosság kérdéséről. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ő jogokat is tiszteletben tartsák, például útlevél, egyéb dokumentációval kapcsolatban, hogy ne gondolják róluk azt, hogy mentális betegségben szenvednek. Köszönöm. Elnök, Mian Monur következik, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston asszony, Először is szeretném megköszönni önnek szavait az argentin esettel kapcsolatban, illetve hogy a Repsol tulajdonát államosították, nagyon komoly jogbizonytalansági problémáról van szó. Most beszéljünk a Howitt jelentésről. A szerződés 3-as és 21-es cikke is, kiemli és említi azt, hogy mennyire fontos az emberi jogok kérdése az Európai Unió külpolitikájában. Azt hiszem, hogy az Európai Unió és a tagállamok egyik alapelveinek egyik alapkövét képezik az emberi jogok. Az emberi jogok egyetemesek és oszthatatlanok, és nem lehet azzal az ürügyjel elhessegetni ezt a témát, hogy nem avatkozunk be belső ügyekbe, belügyekbe. Az Európai Parlament is nagyon fontosnak tartja az emberi jogokat. Ott van például a Szaharov díj, amelyet már évek óta odaítélünk itt az Európai Parlamentben, és ide tartozik az Európai Unió emberi jogi főképviselőnek kinevezése is majd. Nagyon aktuálisak ezek a témák. Nagyon fontos az, hogy az emberi jogokat megvédjük, és Figyeljünk oda az olyan jelenségekre is, mint például az arab tavasz. Fontos, hogy az emberi méltóságot meg tudjuk védeni. Mi is, a parlament, a bizottság is, illetve a tanács feladata is, hogy a nemes céljainkat meg tudjuk valósítani is. A pluralizmus, a tolerancia, a szabadság és a kisebbségek védelmét, nekünk, eh, védelmét kérdésében nekünk kell felemelni a szavunkat. Köszönöm szépen, Papadopoulou képviselő. Nagyon szépen köszönöm az arab tavasz ból az Európai Uniók a jövőre komoly következtetéseket kell levonnia. Nem szabad kettős mércét alkalmazni, ez teljesen helyén való a külpolitikában figyelünk az emberi jogokra, a demokratikus elvekre. Ez nagyon fontos harmadik országokban, de nem szabad nem észrevenni, amikor az Európai Unión belül is vannak olyan országok, mint például Ciprus, ahol az emberi jogokat sok esetben figyelmen kívül hagyják, a megszállás miatt. Figyelni kell arra, hogy az emberi jogok szerepeljenek a harmadik országokkal kötött kereskedelmi egyezményekben. Szankciókat kell érvényesíteni, hogyha a kisebbségek vagy nők ellen lépnek fel, hogyha képviselők, szakszervezeti képviselők, újságírók, üldözés tárgyai, mint például Törökországban. Ez a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell, hogy kerüljön. Ki kell alakítani az emberi jogok jogok tiszteletének kultúráját. Az Európai Parlamentnek átláthatónak kell lennie, transzparensnek, hogy a nemzetközi szervezetekben mindenütt ügyeljenek az emberi jogok betartására. Grazie, ci sono... Köszönöm szépen. Tizen jelentkeztek a spontán felszólalásoknál. Mindenkinek meg fogom adni a szót, de kérem, hogy mindenki tartsa be az egyperces hozzászólási időt. Kis türelmet. Papadopoló asszony, elfogad egy kék kártyát? Tessék, Poszeltú. Köszönöm szépen, elnök asszony. Papadopoulou kollégától azt szeretném kérdezni, hogy ő fel fog lépni velünk együtt annak érdekében, hogy a ciprusi elnökség, amit örömmel várunk, sokkal határozottabban követelje Törökországtól a kisebbségi és vallási jogok betartását. Ashton asszony ugyan ilyen világos nyelven kell beszélni Törökországgal a tanácsnak és a bizottságnak. Kérdezem, hogy Papadopoulou Papadopoulou kolléganő tudna nekünk ebben segíteni Ciprus vonatkozásában. Mikrofonba kérjük.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 okay? Now it's okay? Thank you very much. Sorry for that. Akkor most rendben van, bocsánat. A ciprusi köztársaság álláspontja egyértelmű. Ciprusnak nincs vétó, nem vétózza meg Törökország csatlakozását az Unióhoz, azonban az ankarai jegyzőkönyvet be kell tartani. A demokrácia érvényes, és az emberi jogokat szem előtt kell tartani, és hogyha ezek a kötelezettségek fennállnak egy országgal szemben, amelyek csatlakozni, amely csatlakozni akar az Európai Unióhoz, Ciprusnak semmi gondja azzal, hogy

közösségekre mint a nemzeti kisebbségek és a gyermekek közösségére akik mint hallottuk az előbb a vallási közösségekről is a leginkább megszenvedik az emberi jogok sérelmét. köszönöm a figyelmet. Eh, tisztelt elnök asszony kedves kollégák! ez a jelentés éves felülvizsgálat az, em- az Európai Unió emberi jogi promócióval foglalkozó politikájáról szól ez. Nos, meg kell erősíteni az emberi, meg kell erősíteni a nők jogaival kapcsolatos erőfeszítéseket. Sajnálatos módon a nők sokszor gyenge többséget jelentenek, hiszen jogaikat nem tudják érvényesíteni. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Unióknak meg kell erősíteni a kapcsolatot a különböző olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyekkel ezzel a kérdéssel foglalkoznak, finanszírozási programokon keresztül is, például a nők elleni erőszak kérdésében. A nőket diszkriminálják, és ezt nem lehet tolerálni, nem lehet ezt semmilyen módon igazolni, semmilyen kulturális vagy vallási érvel. Eston asszony itt van, ezért arra kérem, hogy tegyen valamit a két olasz veszélybe került nő esély, esetével kapcsolatban. Köszönöm szépen, Szilveszris képviselő. Köszönöm szépen. Mindenki azt mondja, milyen remek jelentés ez, hát máshogy nem is lehetne itt, hiszen a parlamentben vagyunk. Nos, bizonyos jogokról beszélünk, dimo- a nők elleni dim- ö, diszkrimináció, homoszexuálisok, vallások kérdése, stb. stb. Nos, én, Eston asszony, kiemelnék valamit, amelyre nem szoktunk odafigyelni. Kazini, Zaborska, Takula képviselők ellen egy, egy írásos nyilatkozatot tettem, azon gyermekekkel kapcsolatban, akik nem tudnak megszületni. Nagyon sokszor a nők olyan helyzetben vannak, akiknek sem gazdaságilag, sem szociális szempontból nem képesek arra, hogy megszüljék a gyermeket. Az európaiak nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, az nyilatkozatomat visszautasították, pedig nagyon is foglalkozni kéne ezzel. Hány évtizede, hány évszázada kéne beszélni erről a kérdésről itt Európában. Nagyon sok gyerek nem születik meg. Nagyon sokaknak nem adatik meg az a jog, tehát, hogy meglássák a napvilágot, és ez itt Európában történik. Köszönöm, Kukán úr. Thank you. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék Richard Howittnak a kemény munkához és a kiváló együttműködéshez az árnyék jelentések felelőseivel. Ennek az eredménye ez az előttünk lévő kiváló jelentés. Az emberi jogok hosszú ideig az érdeklődés középpontjában álltak ebben a házban. Az emberi jogokat és a demokráciát az Európai Unió belső és külső politikájának középpontjába kell helyezni, ezért fontos, hogy az éves jelentés mindig hangsúlyozza a szoros kapcsolatot a kettő között. Meg kell nézni, hogy milyen következtetések vonhatók le. Következetesen kell védeni az emberi jogokat, a demokratikus folyamatokat, és csak így tudjuk különösen meghatározni a külpolitikai lépéseinket a halálbüntetéssel kapcsolatban. Szeretném felszólítani a főképviselő asszonyt, hogy minden diplomáciai eszközt vessen be, hogy azokat az országokat, amelyek még alkalmaznak halálbüntetést, szüntessék azt meg, vagy pedig vezessenek be moratóriumot, mint Belarus. Köszönöm. Bazescu. Bazescu képviselő asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Annak érdekében, hogy hatékonyan segítsük az emberi jogok e, érvényesülését, konkrét intézkedésekre van szükség. Éppen ezért javaslom a nyolcas záradékot, amely a, ezen területen konkrétan kívánja mérni az eredményeket. Hadd szóljak a befagyasztott konfliktusok területén élő emberek jogairól. Ezek az emberek mm, védelemre szorulnak. És tisztelt Főképviselő Asszony, azt hiszem, hogy ezen emberek számára kiegészítő segítséget kell garantálni. Én a Nyeszteren túli területre gondolok. Pár nappal ezelőtt újabb incidensek alakultak ki a Vatului volt határellenőrzési ponton. Nem szabad elviselni az emberi jogok lábbaltéprását az Európai Unió területéhez közel. Én kérem a bizottságot és a tanácsot, hogy a szélső jobboldali belga és holland pártok elfogadhatatlan honlapjait tiltsák be. Köszönöm szépen, Cikáosz. Grazie instrumentul european pentru democraie i drepturile omului reflectă angajamentul uniunii. Köszönöm szépen. Az emberi jogok helyzete megmutatja azt, hogy az Európai Unió mennyire eredményes abban, hogy a civil társadalmakat támogassa, hogy az emberi jogi aktivistákat támogassa. az Európai Bizottság a el, előző programozási időszakhoz képest kicsit megváltoztatta a finanszírozást. Nos, miután információs technológiákat is lehet használni az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, azt gondolom, hogy figyeljünk oda erre, próbáljuk meg, próbáljuk meg azt elérni, hogy az újságírók is hozzájuthassanak az internethez, és a internet szakadékot próbáljuk meg csökkenteni. Köszönöm szépen, Flasikov Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Köszönöm szépen, elnök asszony, Ashton Bálonő, kedves kollégák! Gratulálni szeretnék Richard Howitnak a kiváló jelentéshez, amit előterjesztett. Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy amikor az emberi jogokról beszélünk globálisan, és az Európai Unió politikájáról ebben a vonatkozásban azt hiszem, hogy az említett témák mellett a szociális jogokat is meg kellene említeni. A szociális jogok is alapvető jogok a polgárok számára, és én mindent megteszek annak érdekében, hogy benfoglaljam ezeket a jogokat a jelentésbe az emberi jogok mellett, és ezekben a napokban, a válság idején, a munkanélküliség idején, amikor a migrációval foglalkozunk, a legális és az illegális migrációval, a szociális problémákkal, azt hiszem, ez egy olyan helyzet, amely nagyobb figyelmet kíván a szociális jogokkal kapcsolatban, és ezt tükrözni kell az uniós politikákban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weigl úr. Grazie, signora vicepresidente. Še tako Köszönöm szépen. Bármilyen kiváló is Hauit úr jelentése. Hát természetesen nem tud minden problémát lefedni, és minden emberjogi sértést tárgyalni. Azonban azt gondolom, hogy nagyon helyes dolog, egy konkrét emberjogsértésre felhívni a figyelmet, mégpedig a Nyugat-Szaharában ez már évek óta, évtizedek óta jelen van. A menekült táborokban való élet nem elfogadható, és ezt a problémát folyamatosan meg kell említeni, hogy politikai megoldást találjunk, ennek már nagyon itt az ideje. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy Nyugat-Szaharából 83-an vannak marokkói börtönökben, és a biztonsági tanács az egyetlen, és ez az egyetlen misszió, ahol lehetőség van az emberi jogok figyelemmel kísérésére. ja, aki asszony. Köszönöm szépen. Ebben a teremben nem olyan régen arról beszéltünk, hogy mi a helyzet az ujgurokkal Kínának egy területén. Mi azt kértük Füle biztos úrtól és a bizottságtól, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Kínának ezen a terén az újkorok jogait tiszteletben tartsák. Ígéretek születtek, tehát jó lenne, ha a bizottság tenne valamit. Szeretném megtudni, hogy mit történt, mit tett a főképviselő asszony az újgurok helyzetet illetően. Tehát Volt valami pozitív <coughs> eredménye az Európai Unió közbelépésének, vagy csak üres szavak ezek? La parola all'onorevole. Köszönöm szépen, Lockmiller asszony következik. Tentin, szélkérti, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, kedves kollégák, az emberi jogi jelentés nagyon jó átfogó dokumentum, reméljük, hogy nagy többséggel a héten meg is szavazzuk. Én most a nézeteltérésekről szeretnék szólni, amelyek léteznek itt az Európai Parlamentben. Most arról van szó, hogy mi a helyzet azzal, hogy hogy tárjuk fel az emberi jogok lábaltiprását, például az elhúzolást, az európai titkos börtönök kérdését, ha nem tárjuk fel, akkor nem vagyunk hitelesek a saját felelősségünket, a bűnrészességünket és szóvá kell tenni, fel kell dolgozni. Az Emberi Jogi Bizottságban a múlt héten átfogó meghallgatást tartottunk. Éppen ezért kérem azokat a kollégákat, akik még bizonytalanok, hogy mindenképpen szavazzák meg ezeket a követelményeket, hogy legyen bátorságunk ahhoz, hogy olyan politikát dolgozzunk ki, hogy a jövőben megelőzzünk ilyen jellegű bűncselekményeket. Köszönöm szépen, Lunacek kolléga. Danke, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Eston Baronénak is mindazt, amit elmondott a jelentéssel kapcsolatban a köszönet vonatkozik Howitt kollégára is. Nagyon jó a jelentés. Egy kérdést említenék meg, és ez pedig a civil társadalmi konzultációs mechanizmusok létrehozása és az eddigi eszközök használata. Arról a két módosítóról szólnak, amelyet mi holnap a szavazás előtt beszeretnénk nyújtani, ez pedig az LMBT jogok érvényesülése a világon. A leszbikus asszonyok, mint magam is, nagyon sokat láttam, akik félnek, akik nem tudnak meg, nem tudják elmondani érzelmeiket a munkahelyükön, az iskolákban, és szeretném a néppárti tagokat arra ösztönözni, hogy akik ezen ellen szavaztak, hogy szavazzák meg ezt a módosítót, ugyanis ez egy emberi jog az Európai Emberjogi Kartában is szerepel, világosan kiderül, hogy ez a diszkrimináció nem lehet jelen az Európai Unióban. Szavazzák meg, hogy és Lady Ashton és mindenki járuljon ahhoz hozzá, és tegye lehetővé, hogy félelem nélkül élhessenek ezek az emberek mindenütt. Köszönöm. Grazie, onorevole Miranda. Köszönöm szépen, Miranda képviselő. Gracias, presidenta. Igual... Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston asszony említette egy magán cég helyzetét, amelynek amelynek a vagyonát államosítja Argentina. Kérem, hogy az állami ne keverjük össze más érdekekkel. Jó lenne, hogyha emberi jogokat is ugyanilyen hévvel védené Eston asszony. 15 kurd személy tart jelenleg éjségszájkot is Strasbourgban. A nyugati szaharával kapcsolatban, a gázai területekkel kapcsolatban, és számos más helyzetet említetnék, más esetet is. Nos, ezekkel kapcsolatban is ugyanolyan hívvel kell megvédeni az elveinket, mint ahogy azt a Repsolval kapcsolatban tette főképviselő asszony. Howitt úr kitűnő jelentést készített. Kiemelném a civil társadalom bevonását, a konzultációt a különböző harmadik országokkal aláírandó kapcsolat, kapcsolatokban, illetve a mm, helyi lakosság bevonását is. Köszönöm, Ferreira úr! Mesma União Europeia que se arroga ao direito de dar lições de direitos humanos ao mundo, vai espezinhando todos os dias... Az európai nagyon sok esetben minden nap megsértik az emberi jogokat, nagyon sok tagállamban, magában az Európai Unióban, és és például a társadalom, társadalmi biztonság, az orvosi ellátás, az iskola szabadsága, illetve az oktatás szabadsága. Nagyon sok esetben az IMF és megszorításokat követel Portugáliában, de nem csak Portugáliában, hanem számos országban és éppen ezért mi, akik demokráciából akarjuk kioktatni a világot, világossá kell tenni, hogy mit értünk mi demokrácián, és nem szabad mindenféle elementáris szabályt megsérteni a demokráciával kapcsolatosan. Az emberi jogokat egyre inkább ürügyként használják, hogy be lehessen avatkozni kívülről, és hogy az Európai Unió az ENSZ, különböző, az ENSZ emberjogi kartájának a kapcsán ürügyként használják mindezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Eston asszony következik. Um, Köszönöm szépen. Nagyon sok fontos témát vet fel ez a jelentés, hiszen ez egy temes emberi jogok igen széles körű témát ölelnek át, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindennek kell elgondolkoznunk. Ha megengedik a rövid rendelkezésemre álló időben egy pár elemet kiemelek. Először is elmondom, hogy nagyon örülök annak, hogy ki szabadult a börtönből két fehér orosz fogoly. Kapcsolatban vagyunk ezzel a két személlyel, és nagy lehetőség ez Fehér Oroszországban bemutatja, hogy milyen ereje van az Európai Uniónak, hogy ebből látszik, hogy mennyire fontos határozottnak lenni, és azt mutatja, hogy együtt vagyunk, egységesen léptünk fel ebben a kérdésben. Nagyon sok tisztelt képviselő helyesen emelte ki a hit, a meggyőződés kérdését, a vallás kérdését, a felekezeti kérdéseket, azt, hogy mindenki gyakorolhassa a megfelelő felekezeti, hitbéli, meggyőződésbeli hovatartozásához kapcsolódó ö, különböző megnyilvánulási formákat. Ez nagyon fontos, munkánk nagyon fontos része. Éppen ezért az éves jelentésben egy fejezetet szentelünk konkrétan ennek a kérdéskörnek, hogy valóban emberi jogi munkánk részévé válik ez, megfelelően kiemeljük, és többen szóltak az egyiptomi helyzetről, természetesen mindenképpen e, odafigyelünk arra, hogy ez a helyzet hogy alakul. És azt hiszem, hogy Donskis úr említette azt, hogy e, mennyire árnyalt, finom, láthatatlan módon is lehet megsérteni az emberi jogokat. Nyilvánvaló, hogy ne csak a például a, halálbüntetés eltörlése, mint tudják, ez olyas valami, amit e, nagyon is alapvető fontosságonnak tartok, és tehát nyilvánvaló, hogy nem csak az égbe kiáltó emberi jogi ö, bűncselekményeket kell feltárni, ezek a rejtett, látens emberi jogi ö, emberi jogokkal szemben elkövetett cselekmények és feltárandók. Tavares úr, elmondanám, hogy argentin üzetemnek nem volt köze ehhez a vitához. Megkért Szelá hogy mondok-e valamit a vita előtt, ezért szóltam Argentináról. Nem lehetek itt holnap sajnos. Egyetértek önnel azzal, hogy milyen borzasztó helyzet alakult ki Bissau Gineában. Éppen ezért múlt csütörtökön volt az állampucsi, minden félt arra kértem, hogy tartsa tiszteletben a legitim kormányt. Nagyon erőteljesen elítéltem az államcsényt, akiket bebörtönöztek azokat, ki kell szabadítani, felfüggesztettük ennek az országnak folyósított támogatásokat. Persze közvetlen támogatást szeretné nyújtani az emberek számára, de nem fogunk egy illegitim kormányt támogatni. Ebben egyetétek, de ne gondolja azt, hogy összekevertem két témát, nem? Külön megjegyzés volt, külön kértek arra, hogy szóljak Argentináról is. Egyetértek azzal is, a tisztelt képviselők nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy legyen majd egy külön képviselő, mint tudják, most dolgozom ki a mandátumot, ennek a személynek a munkaköri leírását egy mm, nagyon is eh, hozzáértő, fontos személyt szeretnénk találni, és nagyon fontos, hogy ez a személy jó kapcsolatot ápoljon a tisztelt házzal is. Nagyon örültem, amikor azt láttam, hogy ilyen sokan említik a női, nők jogait, hogy támogassuk a nőket, kiváltképpen azokat a nőket, akik szörnyű, borzalmas dolgokon mennek keresztül. De nagyon fontos, hogy az országaik politikai és gazdasági életét is javítsuk. Egyszerűen fogalmazva tudjuk, amikor a nők fontos szerepet játszanak a társadalomban, a társadalmak minden értelemben gazdagodnak gazdaságilag, szociálisan, politikailag is. Ami a kényszerházasságokat illeti, ez nagyon-nagyon sok országot érint. Amikor emberi jogi miniszter voltam az országomban, törvényt hoztam kényszerházasságokról. Tehát ez olyas valami, amit valóban mindenütt komolyan kell venni. Látod, asszony, már említettem, hogy megnézzük ezt a kérdést, de tudja, hogy aggódom a halálbüntetés alkalmazásáról mindenütt, ahogy említettem korábban is, Iránban több száz halálbüntetés hatottak végre. Uh, Stevenson uh, Camp Ashrafa kapcsolatban ön ennek a témának a bajnoka, ön nagyon aggódik az ott élőkért. Tartjuk a kapcsolatot az érintettekkel, az illetékesekkel, nyomást okolunk a tagállamokra, és szükségem van az európai parlamenti képviselők támogatására és annak érdekében, hogy minél több embert vissza tudjunk telepíteni. Ez nagyon fontos. De természetesen segítséget nyújtunk az ENSZ közösen. Tehát azt gondolom, hogy minél többet számíthatok az önök segítségére, annál többet tudok tenni. De ugye tudják, hogy engem nagyon aggaszt ez a kérdés, tudják, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk ebben a kérdésben. Ami Dél-Afrikát illeti, ezt is említették, megállapodtunk abban, hogy egy emberi jogi párbeszédet indítunk Dél-Afrikával, ahol több témát fel tudunk majd vetni. Egyetértek azzal, amit elmondott az egyik kolléga, hogy nagyon fontos, hogy találkozzunk emberi jogi aktivistákkal. Igyekszem minden országban ezt megtenni, amelybe ellátogatok, annak érdekében, hogy meghallgassam őket, meghallgassam a helyzetüket a helyszínen, értesüljek az élet életükről, a valóságról, a mindennapjaikról, és természetesen támogatom, hogy az LGBT jogok nagyon fontosak, ezeket minden mm, tevékenységünkben tükrözni kell, ezek egyetemes jogok. Hogy működünk együtt a különböző országokkal? Beszéltem ugye, hogy mi a helyzet az elszigeteléssel, a kirekesztéssel, az emberi jogok az egyik indikátora annak, hogy hogyan működünk együtt más országokkal. Ahogy a tisztelt képviselők tudják, igyekszünk az adott országokban emberekkel működni együtt, őket segítve. Miközben igyekszünk elszigetelni másokat, nyomást akarolni a kormányokra, és ez valóban fontos. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk el azokat az embereket, ne hagyjuk őket magukra, akik a jogaikért küzdenek. De ami az elszigeteltség, az kötelezettségvállalás érdekében történik, nagyon fontos az, hogy mindeközben megfelelő nyomást gyakoroljunk. Utolsó megjegyzésem a bürokratikus jellegű, ugye benchmarking, és azon dolgozunk, hogy hogyan fejlesszük tovább ezt a módszertant, amelyhez, amelyre szükségünk lesz. Szeretnénk a teljesítményt mérni, több tisztelt képviselő jelezte ezt, hát van még mit tenni, de a cselekvési terv talán lehetőség arra. Utolsó megjegyzésem, hogy megköszönöm Richard Howard-nak a kiváló munkát, nagyon-nagyon fontos jelentés, tudom, hogy ön személyes meggyőződése a munkájának egyik fő garanciája. Grazie, baronessa. Köszönöm szépen, most pedig Howard úr kettő percre. Professor, thank- nagyon szépen köszönöm Eston Bároné mindazért, amit elmondott ebben a vitában az Európai Unió fő képviselőjeként, és hogy ő mennyire fontosnak tartja az Európai Parlament bevonását az intézményközi munkába ezen a területen, és az Egyesült Nemzetek is ebben részt kell, hogy vegyenek különös tekintettel a halálbüntetés megszüntetésére nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondtak az árnyék jelentések felelősei, és azt a megjegyzést is üdvözlöm, hogy a kereskedelem politikában is vegyük figyelembe ezeket az összefüggéseket. Brok, Metira, Kukan, Tikau képviselők hozzászólása is rendkívül fontos volt, és ezeket meg kell említeni a jelentésben. Ami pedig a tanácsülést illeti az emberi jogokkal kapcsolatban, nem a parlamentben is szó esett már az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén is világos volt az Egyesült Királyság szerepvállalása, illetve az emberi jogokkal kapcsolatos véleménye. Remélem, hogy ez változni fog ezzel kapcsolatosan és az emberi jogi standardok azt gondolom, hogy ebben a vitában nagyon komoly szerepet kaptak. Itt Dél-Afrikában például mindenféle gyilkosságot el kell ítélni, feketék-fehérek ellen elkövetetteket egyaránt. Nagyon egyetértek azzal, hogy amit, amit Posselt kollega elmondott a keresztény üldözéssel kapcsolatosan és ez nem az arab tavasszal kezdődött, de azt gondolom, hogy minden országban minden vallás képviselőinek üldözését el kell ítélni. De Kaiser, Krisztáló kollégák az LMBT jogokkal kapcsolatosan a homoszexualitást nem szabad betegségnek nyilvánítani, ahogyan ez néhány helyen történik, ezt el kell ítélni és amit Morenta kollégák is elmondtak, az őslakosságokkal kapcsolatosan bizonyos országokban, végül pedig Eston főképviselő asszony igaza van, hogy ez az Európai Parlamentnek a 28. jelentése az első közvetlen választások óta, és nagyon köszönöm, hogy enyém volt, enyém volt ez a privilégium, hogy ezt elkészíthettem. Köszönöm szépen. La discussione chiusa. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. Holnap 11.30-kor lesz ezzel kapcsolatban a szavazás. Most a napi rend értelmében a bizottság alelnöke, külügyi főképviselő,